svojim revolučným pohybom otvorilo nám... De que todo momento histórico para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal, dont les journalistes sont tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve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

Ilam Toti úr képviselője, Jarel Ilam. Grazie. Köszönöm szépen. Nagy örömmel üdvözlöm Jever Ilámot, aki Ilám Tóti lánya, és aki ma édesapját képviseli itt, a 2019-es Szaharov díj átadásán, amelyet ebbre az évre a gondolkodás szabadságáért adunk. Ma a Szaharov díj jelöltjei közül mindenkit köszönteni szeretnénk, akik eljöttek hozzánk és akik a diplomáciai tribünön is helyet foglaltak. A brazil képviselők, akik az emberi jogokért, az Amazon erdők védelméért, a környezet védelméért harcolnak. Monika Benicio, aki elhunyt partnerét, Mariel Frankot képviseli, akit 2018 márciusában gyilkoltak meg. Clodelis Silvados Santos, Patson Metuktire, aki nagyapját eh, Raoni főnököt képviseli. A Restorers képviselétében egy fiatal kenyai diák csoport, akik úgy döntöttek, hogy a technológiát használják fel a nők emancipációja érdekében, és a női nemi szervek mutilációja elleni harcban. Stasi Ovino, Cynthia Otieno, Puriti Ouma, Makrin Onyango. Nome del az Európai Parlament nevében nagyon köszönöm, hogy ma eljöttek hozzánk. Gratulálunk bátorságukért és elkötelezettségükért, és természetesen továbbra is nyomon követjük majd tevékenységüket. Mielőtt tovább lépnénk, kérem nézzenek meg egy rövid videót Iriam Tótiról, aki az idei győztesünk.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 Signore e signori! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kedves kollégák, ma a gondolkodás szabadságáért adjuk át Ilyám Tóti úrnak ezt a Szaharov díjat, aki 2014 óta börtönben van. Nagyon nagy árat fizetett azért, amiért harcolt. Úgyhogy nagyon köszönjük a lányának, Jeren Ilámnak, aki eljött hozzánk és képviseli őt. A demok, az európai demokrácia nevében, amit hallunk, és amit az európaiak fogalmaznak meg. Az első Szaharov díjjal a gondolkodás szabadságát díjaztuk egy olyan szabadságot, amely rendkívül értékes olyan sokunk számára, akik még mindig veszélyes tűzzel játszanak, hogyha élnek vele. Igaz ez Irám úrra is. A dialógust, az értékeket, a mérsékelt magatartást, az a megbékélést, a kulturális többségű, többszínűséget támogatja. Ezek az európai projekt alapjai. Ő közgazdász, de ugyanakkor mindenkit a megbékélésre, a mérsékelt viselkedésre szólít fel a jugori kisebbségek érdekében, hogy életük jobb legyen hiszen állandóan üldözik őket fizikailag, kulturális, vallási, gazdasági, politikai síkon. 2017 április óta körülbelül egy millió ártatlant börtönöztek be önkényesen, nagyon sok börtönben, akik nem akartak etnikai és vallási meggyőződéseikről lemondani. Pedig ennek a népnek több mint ezer éves története van, és olyan kultúrát képviselnek, amit meg kellene őrizni. Tóti úr tevékenységén keresztül nekik akart hangot adni, de bebörtönözték, ennek ellenére ma halljuk a hangját hála a lányának. Hiszen több mint húsz éve a dialógus és a kölcsönös megértés érdekében tevékenykedik a jugurok és a kínaiak között, de szeparatizmus vágyával börtönbe zárták az Európai Parlament azonnali szabadon engedését és feltétlen szabadon bocsátását követeli. La sua, la sua lotta e tutte... Harca és a szenvedései arra emlékeztetnek minket, hogy a gondolat szabadságáért harcolni kell, hiszen alapjogról van szó, és nagyon sok emberi élettel fizettek már ezért. Természetesen mindannyiukat emlékeztetni szeretném, a korábbi uh, Szaharov díjasokra emlékeztetni, akik pillanatnyilag börtönben vannak, akiket üldöznek, azért mert az emberi jogokat és az alapjogokat uh, védték. Azért, mert megnyerte a Szaharov díjat például Nazrim, Sotude Raif Padawi. damas de blanco. A fehérruhás nők, nagyon sok demokratikus képviselő Venezuelában, Azma Mafud. Ez a parlament a főképviselővel arra ösztönöz, hogy minden szükséges intézkedést meghozzunk az érintett országokban, hogy szabadon bocsássák az a Szaharov díj győzteseit, és ne üldözzék őket tovább. Nyilván az Európai Unió tagállamainak, kormányának kérese ez, akik bilaterális kapcsolataikon belül próbálják az Európai Uniós közös értékeket átadni, megvédeni az emberi jogokat és szabadságjogokat. A mai napnak ünnepnek kellene lennie, hogy a gondolat szabadságát ünnepeljük. Ezzel szemben szomorú ez a nap, mert ismételten emlékezünk arra, hogy szabadon kellene gondolkodni mindenütt a világon, de ez nem mindig azt jelenti, hogy tényleg azok, akik így tesznek, szabadok is. De a reményt meg kell találnunk, gondolnunk kell mindazokra, a családtagokra is, akik sajnálatos módon vele együtt börtönben vannak. Jever Ilám, a lánya, megtisztelt minket jelenlétével. Úgyhogy most neki adom meg a szót. Parancsoljon! Assalamualaikum. Peace be upon you. Mindenkinek békét kívánok. Assalamualaikum. Sajnálom, hogy édesapám nem lehet jelen, hogy átvehesse a Szaharov díjat, a szabadságért járó díjat. Apámat üldözik, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió és a világ figyelme közepébe került az egymillió ujgur akiket koncentrációs táborban tartanak, bebörtönöznek és elnyomnak. Köszönöm. Köszönöm figyelmüket és figyelmességüket. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma az Európai Parlamentben, hogy apám nevében átvehetem a Zaharov díjat, és hálás vagyok a lehetőségért, hogy elmesélhetem történetét, hiszen ő maga nem lehet itt körünkben. Őszinte vagyok, nem tudom, hol az apám. 2017-ben hallottunk róla utoljára a családban. Akkor az Urumcsi első számú börtönben tartották fogva. És azóta nem láttam apámat, amióta Peking repülőtéren 2013-ban elszakítottak minket egymástól. Én utána, utána soha nem láttam, akkor éppen az indianai egyetemről ment haza, ahol előadást tartott. Amikor a repülőtéren voltunk, akkor nekem megadták a lehetőséget, hogy visszamehessek az Egyesült Államokba, de apám azt mondta, hogy folytatja a harcot. Azt mondta, hogy ne sírjál. Ne gondolják, hogy ne gondolják, hogy az ujgur lányok gyengék. És bátorítására folytattam a küzdelmet, és most itt vagyok önökkel Strasbourgban utána letartóztatták, kihallgatták, megverték, és most életfogytiglani börtönbüntetését tölti egy olyan helyen, amelyről nem tudjuk, hogy hol van. Lehet, hogy soha nem látja a családegát vissza, lehet, hogy soha nem találkozunk még egyszer. De apám előttem úgy él, mint akire gyermekkoromban emlékszem. Amikor leült az ágya mellé, és mesélt magáról. Amikor probléma volt, apámnak mindig volt megoldása. És meg volt győződve, hogyha van egy probléma, akkor azt meg kell javítani. Ugyanúgy, mint hogyha van egy lyuk a ruhán, azt meg kell varni. Azt mondta, hogy ha egy problémát nem oldunk meg, abból még nagyobb probléma származik. És behozta a laptopját a szobámba, és ott dolgozott, és én is csináltam házi feladatomat, és akkor együtt voltunk. Néha elfelejtette, hogy milyen késő volt már. És van olyan, hogy hajnali négyig folytatta a munkáját. És hallottam, hogy az ujjai hogyan siklanak a billentyűzeten. Tinédzser voltam akkor, és emlékszem, hogy apám feladta a kiváló életpályáját a szabadságért, és börtönbe került miatta. Halál birkát vágtunk akkor, és a szomszédoknak is adtunk belőle. A halál bárány lett a harca jelképe. Apám támogatta az újgur közösségeket, a szegény anyáktól a hajléktalan gyerekekig és utána az Ujgur Biz honlapját is létrehozta, de utána elfogyott a pénze. Apám nem félt attól, hogy szegény lesz, hiszen eh, mindig a békés párbeszédet szorgalmazta. A han kínaiak és az újgrok között, akik Kína nyugati részén élnek. Számára nyilvánvaló volt a probléma, az újgoroktól megvonják az alapvető jogokat, hogy ne hihessék azt, amiben hinni szeretnének, nem engedik, hogy úgy gondolkozzanak, ahogy gondolkozni szeretnének, hogy azt tiszteljék, amit tisztelni szeretnék. Neki a párbeszéd volt az eszköze, hogy békésen, erőszakmentesen, konstruktívan tárgyaljanak a han kínaiak és az újgorok. De a kínai kormányt nem érdekelte a békés párbeszéd. Kína abban volt érdekelt, hogy feszültséget teremtsen az Ujgur vidéken. A apám fő feladata az volt, hogy a han kínaiak és az ujgurok békében éljenek egymással. Azonban a kínai hatóságok szeparatistának nevezték, és magánzárkába zárták. A kínai kormány pedig eh, ki akarta terjeszteni akaratát az egész vidékre. Manapság az ujgurok nem élnek szabadságban Kínában. Az iskolában nincs szabadság, nincs szabadság a köztereken, de az otthonokban sincs. Apámat szélsőségesnek bélyegezték. És a kínai hatóságok szerint ez egy betegség, amelyből ki kell gyógyítani egy millió, de lehet, hogy még több újgur senyvet pillanatnyilag koncentrációs táborokban. Fel kell adniuk vallásukat, nyelvüket és kultúrájukat. Kínozzák az embereket. Néhányan meg is haltak. A történelem megismétli önmagát. És sajnos meg is fogja. Kína ezeket a koncentrációs táborokat átnevelő tábornak nevezi. Sajnos ismét átéljük ugyanezt. A kínai kormány szétszakítja a családokat. Az újgurokat Kínán kívül és belül is megfigyeli. Rengeteg ártatlan embert küldenek börtönbe. Washingtonban lakom, és az én számítógépemet is meghekkelik a kínai hatóságok. Az emberek megkérdezik tőlem, hogy félek-e. Igen, félek. Néha úgy ébredek fel, hogy izzadságban fürdök. És attól félek, hogy ártok a családomnak, aki Kínában él. Biztos vagyok benne, hogy apám is fél. Hiszen amikor problémát észlelt, akkor észlete a félelmét is, de ettől függetlenül megoldáson gondolkodott, a költségektől eltekintve. Azért vagyok itt, hogy apámat ma támogassam. Szeretném megkérni önöket ebben a teremben, és mindenkit, aki hallgat minket, hogy látnak abban problémát, ahogy a kínaiak az újgur néppel bánnak. És ha problémásnak tartják azt, akkor kérem, keressenek egy megoldást, befolyással bírnak a parlamenti képviselők képesek a kínai kormányt felelősségre vonni. Ne, ne hunjanak szemet a fölött, ahogy a kínai kormányzat üldözi az újgurokat. A tudósok folytassák a kutatómunkájukat, folytassák kideríteni, hogy mi történik ott. Az NGO-knak azt, üzetem, azt üzenem, hogy folytassák a jó munkát. A diákoknak azt üzenem, hogy soha ne hagyják abba az igazság keresését és az igazságért folytatott harcot. Az emberi jogok védelméről van szó, és szeretném apám hallgatóinak is üzenni. Köszönöm, hogy támogatják a projektjét, köszönöm, hogy támogatják a szellemiségét, amíg börtönbe van zárva. És üzenem az újgur testvéreimnek, hogy kazahok, üzbégek, kirgizek szenvednek a koncentrációs táborokban csak azért, mert ők saját maguk. Az emberi jogi védőket csak is azért tartják börtönben, mert emberi lények jogait védik. Kínában a hongkongiakat, a tibetieket, a kínai keresztényeket mind elnyomják, nem élhetik meg azonosságukat. Apám munkájának szellemében szeretném én is folytatni a párbeszédet a közösségek között. Nagyon fontos az, hogy minden elnyomott megfelelő figyelmet kapjon. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy jobban figyeljenek oda, hogy mi történik. Afrikában, Kenyában a nőkkel például. Mi történik Brazíliában? Gondoljunk Mariel Francóra, Schiffer Arnina, és Silva dos Santosra, hiszen eh, az amazóniai esőerdőkért harcolnak, a benszülöttek jogaért harcolnak, figyeljünk rájuk! meg kell hallgatnunk ezeket a fantasztikus embereket, hiszen eh, szükségük van a támogatásukra. Végezetül pedig nem tudom, hogy apám hol van de mégis remélem, hogy életben van. Remélem, hogy a szelleme itt lebeg fölöttünk, amikor megkapja a Szaharov díjat. Az újguroknak szükségük van önökre. Köszönöm szépen. La Folytattuk az ülést. Giambaschi képviselő úr kér szót. Уважаеми господин председател. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, szeretnék szót kérni. Ertuk képviselő szavai által többen megtámadottnak érezték magukat, személyesen sértve. Amennyiben ez valóban így van, elnézést szeretnék kérni. Szerbia Montenegrói gyökereim vannak, és amennyiben valóban a két kollega úgy érzi, hogy megtámadtam őket, akkor természetesen kész vagyok a bocsánatkérdésre, de ahogyan ezt a csomagot fogad, fogadták, kezelik, ezt a fajta környezetvédelmi politikát, a szennyezést, ezért nem lehet bocsánatot kérni. Aztán az, azért a politikáért sem, hogy nem teremtenek munkahelyeket, ahogyan Törökországgal és Oroszországgal tárgyalnak. Apriamo la seduta. Eh, Megnyitom az ülést. Természetesen második fordulóhoz jutottunk az Európai Ombudsman megválasztásában. Tessék, Dali képviselő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Csak azért, hogy tisztázzuk. Joga van ahhoz, hogy a mobilitási csomaggal ne értsen egyet ami személyesen nem az önálláspontja. De semmilyen esetben, mint a közlekedési bizottság elnöke itt ebben a parlamenti teremben, Ismael Ertu kollégámmal nem fogom elfogadni azt, amit a származásomról mondott két oknál fogva. Az egyik az az, hogy olyan üzenetet közvetít, ami rasszista, a második pedig az, hogy soha nem fogom hagyni magam mindig is állva maradok annak érdekében, hogy ezeket a dolgokat ne tartsák banálisnak ebben, ennél az intézménynél. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Dáli elnök asszony. Most pedig választunk a második fordulóban európai ombudsmant a házszabály 231-es cikkének megfelelően. Természetesen tele van ugyan a terem, de először a házszabály értelmében meg kell vizsgálnunk, hogy megvan-e a minősített többség. Nils ki jelöltségét visszavonták, tehát Giuseppe Fortunato, Giulia Lafranc, Emily O'Reilly és Cecilia Wikström a négy jelölt. Akkor megnyitom a szavazást a próbaszavazásra. La votazione è chiusa. Lezárom. Természetesen tele van a terem. Úgyhogy megvan a szükséges többség a választáshoz. Emlékeztettem mindenkit arra, hogy a 231-es cikk hatodik bekezdésnek megfelelően a szavazások többségét kell megkapnia a jelöltnek, és csak az érvényes szavazatokat vesszük figyelembe. A 231-es cikk 7. bekezdésének megfelelően, mielőtt elkezdjük a szavazást, ellenőriznünk kell azt, hogy mindenki jelen van-e, illetve a többség jelen van-e, a 374 képviselő minimum megvan-e. Nos, elektronikus módon ö, fogunk szavazni, erről az információt mindenki megkapta, az eljárásról is, a jelölteket hallották, és kérem, hogy egyetlen alkalommal nyomják meg a pluszt, hogyha egyetértenek. Ha készen vagyunk, akkor megnyitom a szavazást. Jetzt Tutti hanno votato? Mindenki szavazott? La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Allora, numero di votanti. Nos, 694-en szavaztak összesen, tartózkodás 56, 638 szavazást, adtak le, az abszolút többség 320. 291 oráli, Lafranc 251, Fortunato 58, Wigstom 38 szavadatot kapott, tehát senki nem kapta meg a szükséges szavazatot ahhoz, hogy megszavazzuk amennyiben ez így van, tehát nem kapta meg sem, egyetlen egy jelölt sem a többséget, akkor a harmadik forduló következik az első két jelölt között. O'Reilly asszony és Lafranc asszonyra szavazunk tehát beírjuk a neveket a számítógépekbe, erre várunk. Ecco, siamo pronti. Allora... Jó, készek vagyunk. A Lafranc és O'Reilly a két jelölt, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Hanno ottenuto voti. Allora, i membri votanti. Nos, 694-en szavaztak, tartózkodtak 94-en, érvényes szavazás 600. O'Reilly 320 szavazatot kapott, La Franca pedig 280-at. Úgyhogy a harmadik körben az eredmény alapján Emily O'Reilly lett az Európai Ombudsman. Gratulálok hozzá, és a szavazát Eredményeképpen el szeretném mondani, hogy az Európai Parlament megerősítette az ombudsment, és Hogan biztos úrnak adom meg a szót. Uh, Mr. President, uh, Elnök úr, O'Reilly képviselőasszony, szeretnék teljes szívemből gratulálni a megválasztásához. Nagyon nagy tanúbizonságát tette a parlament a bizalom tekintetében az ön irányába, ami valószínűleg az elmúlt évekre vezethető vissza. Az ombudsman intézménye, az európai intézményrendszer nagyon fontos pillére a 95-ös bevezetése óta. Nagyon fontos közvetítői szerepet játszik az adminisztráció és a polgárok között, ezért támogatnunk is kell ezt az intézményt. A bizottságban az elmúlt években is azért dolgoztunk együtt, hogy javítsuk az európai adminisztrációt, transzparensebbé és hatékonyabbá tegyük. Túl, túl kevesen ismerik ezt föl. Szinte csak 5%-a az ügyeknek vezethető vissza rossz adminisztrációra, és az esetek több mint 70%-a pedig az ombudsmani ajánlásokat követve jár el a bizottság. Ez egy konstruktív együttműködést feltételez, és ez működik is. A bizottság továbbra is konstruktív partner lesz, nyitott szellemben fog dolgozni, és ha jó megoldásokra ad javaslatokat, ajánlásokat, akkor ezeket konstruktív szellemben fogjuk felkarolni. Fontos, hogy a közérdek ket szolgáló, a polgárokat szolgáló megoldásokat találjunk, hiszen ezzel tudjuk a bizalmat fenntartani, hiszen közvetíteni kell a, a polgárok felé, hogy komolyan veszük a, az érdekeiket és meglátásaikat. Minden jót kívánunk tehát O'Reilly asszonynak az új mandátumához, és örömmel tekintünk a jövőbeni együttműködés elébe is. Elnök, köszönöm szépen! és természetesen gratulálunk, és minden jót kívánunk a munkájához az Európai Ombudsmannak is. Wir setzen die Abstimmung. Folytatjuk a szavazást, és A 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzegyő felgyelemről szavazunk, a 2020-as naptári évi pillére közötti rugalmasságról, név szerinti szavazásról megnyitottam a szavazást. Ist geschlossen. Le is zártam. Elfogadtuk. Die erste Lesung des az első olvasat ezáltal lezárult. Folytatjuk. Avram képviselőtársunk ajánlása. Ez az EU-Gambia fenntartható halászati partnerségi megállapodása, valamint az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv. Egy név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist... Lezártam. És elfogadtuk. Következő az eljárási szabályzat 112. cikkeje alapjáni kifog, kifogás, ez egy ne, név szerinti szavazás lesz, meg is nyitottam. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam. Angenommen. Elfogadtuk. Schluss. Haladunk tovább. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása ez a pont. Kérem a kézjelzéseket, ki támogatja ezt, ki szavaz ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk. öt, négy frakció, öt frakció javítja magát az elnök, állásfoglalási indítványa következik, az LMBT közössége szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az LMBT mentes övezetek. Hármas szakaszról név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Die Abstimmung ist... Lezártam. Elfogadtuk. Négyesről két részben szavazunk. Első részről készfeltartással. Ki támogatja? Ellenszavazatok. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist... Lezártam. és elfogadtuk. Hatos szakasz. 11-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitottam. Die Abstimmung ist Lezártam. Elfogadtuk. Következő a 8-as szakasz, 12-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Schlossen. Lezártam. És elfogadtuk. 12-es szakasz, hármas módosító, név szerinti szavazás. Megnyitottam. Geschlossen. Lezártam. Elfogadtuk. Megyünk tovább, a 12-es szakasz, hármas módosító. Javítja magát az elnök négyes módosító, név szerint szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15-ös szakasz. Két részben. Első rész készfeltartásra kiszavaz mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Folytatjuk a nyolcas módosítóval, mellette kiszavaz, ellenszavazatok, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as szakasz, eredeti szöveg, név szerint szavazunk róla, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 23-as szakasz után 12-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Jön az ötös módosító, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos módosítót ki támogatja? Ellenvetések? Tartózkodók, elfogadtuk. 16-oshoz eredeti szövegről név szerint szavazunk. Megnyitottam. Lezártam elfogadtuk. Jön a kilences módosító, név szerint szavazunk róla, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Jön a D preambulum megbekezdés, ki támogatja, ellenszavazatok, tá- tartózkodók, elfogadtuk. Az N preambulum bekezdés név szerint szavazunk az első módosítóról. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 13-as módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ó preambulum, ó preambulum bekezdés, tízes módosító név szerint megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 14-es módosító a következő, mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jön a P preambulum bekezdés, hetes módosító, mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most az állásfoglalási indítvány egészéről szavazunk, név szerint megnyitottam a szavazást. Lezártam.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 eredeti szövegről, a név szerinti szagazást, a P preambulum bekezdésről? Ezt nem hagytuk ki? Na. Nein, es ist der Text. Nem, korábban elfogadásra került egy szakasz, ezért ez okafogyottá vált. Folytatjuk tovább a BEPS 2.0 ponttal méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban. Egyes módosítóval indítunk, név szerinti szavazás. Die Abstimmung ist eröffnet. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Négyes szakasz, név szerinti szavazás, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 11-es módosító ki támogatja. Ellenszavazatok. Tartózkodók. Elutasítva. 9-es szakasz első rész mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész, erről név szerint szavaznak, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Nyolcas módosító kitámogatja. Ellene kiszavaz. Tartózkodók. Elutasítva. 12-es szakasz, 5D módosítóról név szerint szavazunk. Név szerint szavazunk, tehát megnyitom. Ist geschlossen. Lezártam. Elutasítva. Ezzel folytatjuk a 12-es módosítóval. Erről is név szerint szavazunk. Megnyitottam. lezártam. Elutasítva. 13-as kézfeltartással szavazunk. Ki támogatja, ellene ki szavaz. Tartózkodók elutasítva. 9-es módosító. Ki támogatja, ellenszavazatok, tartózkodók elutasítva. 23-as szakasz, eredeti szövegről név szerint szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva. 14-es név szerint szavazunk, megnyitottam. Lezártam. Elutasítva. Két részben szavazunk az eredeti szövegről, első részt kitámogatja, ellene szavaz, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31-es szakasz, eredeti szöveg, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosítóról név szerint szavazunk. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Hatos módosító név szerinti szavazással megnyitottam. Lezártam. Elutasítva. Eredeti szövegről szavazunk név szerint, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Jön a hetes módosító, név szerinti szavazással. Megnyitottam. Lezártam. Elutasítva. Eredeti szövegről név szerint megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 41-es szakasz. Név szerinti szavazást megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 15-ös módosítóval folytatjuk a következő oldalon. Ki támogatja? Ellene kiszaka szavaz. Tartózkodók. Elfogadtuk. 42-es szakasz. Egyértelmű volt. 42-es szakasz, eredeti szöveg, első rész. Név szerint szavazunk. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 43-as szakasz eredeti szövegről név szerint megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. Négyes módosító, név szerint megnyitottam. Lezárom. Elutasítva. 16-os kitámogatja, lássam a kezeket, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tízes módosító két részben név szerint szavazunk, megnyitottam. Lezártam. Elutasítva a második rész, megnyitottam. Lezártam. Elutasítva. Az eredeti szövegről név szerint szavazunk, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Megnyitottam a szavazást. lezártam. És elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most akkor áttérünk a következő jelentésre, ez pedig a jogállamiság helyzete Máltán, a nyolcas bekezdés. Név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A B-ről szavazunk most, ki van mellette? Első rész ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész ellene mellette